Az elnök. Thank you very much. Az elnök. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. A napirend értelmében a következő szóbeli kérdés a bizottsághoz a two thousand and five thirty six ek irányelv végrehajtásáról elsőnek megadom a szót a szerzőnek malcolm harbour úrnak öt percben. Uh, um, elnézést kedves elnök úr szeretném javasolni hogy egy kicsit uh, várjunk még mert egy szóbeli kérdés a bizottsághoz és a reméltük hogy mccreevy úr